Yeah. Okay. So, good morning to you all and uh, welcome. Mindenkinek jó reggelt kívánok, és uh, üdvözlöm Önöket a Fejlesztési Szakbizottság ülésén. Az első uh, napirendi uh, pontunk az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus áttekintése, az Európai Bizottság a következő több éves pénzügyi időszakra egy javaslatot készített, hogy megerősítse a katasztrófákra való reagálást, ilyen Európai Uniós külön tartalékok kijelölésével. A polgári védelmi mechanizmust az EU-n kívül is be lehet vetni, és a humanitárius segítségnyújtással párhuzamosan működik. A DEVE e, vélemény készítője Lukas Mandala kollega, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Thomas. Ez az első és sajnos az utolsó jelentésem is, ugyanis az osztrák delegációban változások lesznek, és a devéből távoznom kell. De mivel én foglalkoztam az előző ciklusban is a polgári védelemmel, mint Envi állandó tag, én végeztem el ezt a munkát következő hangsúlyos pontok lesznek a következő pénzügyi időszakban. A véleménytervezetünk hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a polgári védelmi mechanizmust a klímával kapcsolatos természeti katasztrófákra való reagálás érdekében, különösen a tűzvészekre gondolunk, a veszélyeztetett országokra egy új A preambulum bekezdés foglalkozna a legszegényebb országokkal és a sziget országokkal fejlődő országok közül, hiszen ezek az országok vannak legjobban kitéve az árvizeknek, az asszálynak, az erdőtüzeknek. Fontos megerősíteni az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát az EU-n kívül, és én erre szeretnék összpontosítani itt a DEVE keretében, a polgári védelmi eh, mechanizmus, ami az EU-n belül releváns, az EU-n belül is fontos lehet. Ez egy komoly eh, kontribúciója lehet a devének ehhez a jelentéshez. A második, a véleménytervezet eh, a polgári védelmi poolra szánt összegek emelését javasolja a tanács álláspontjával, illetve a Környezetvédelmi Szakbizottsággal összhangban 75 százalékát a költségeknek ideértve a szállítást is az EU állná. Ez volt a fő kérdés, amiről az MV-ben annak idején tárgyaltunk akár csak az unión belül, az unión kívül is ugyanilyen finanszírozásra lenne szükség a DEVE szerint, a véleményünk szerint. Hogyha elfogadják, akkor nem csak egyszerűsödnek a dolgok, hanem hatékonyabbá is válik a humanitárius válságokra való válaszadása véleménytervezet azt javasolja, hogy ne az unión belül és a résztvevő államokban megfogalmazást alkalmazzuk, hanem az EU-n belül kívül is. 23. pont harmadik bekezdésében van egy következetlenség a négyes módosítás miatt végül pedig a 16-ös cikk második bekezdésében a véleménytervezet azt kéri a bizottságtól, illetve követelményként fogalmazza meg, hogy konzultációt folytasson egy sor szervezettel, amelyek az Európai Unión kívül polgári védelemmel foglalkoznak. Ők azt kérik, hogy konzultáljanak velük, mielőtt az Unió fellép, mert időnként veszélyeket, kockázatokat jelent a bevetése mondjuk a tűzoltóknak, a résztvevő emberek számára ma délután 5 órakor van a határideje a módosítók benyújtásának, és a szavazásra február 18-án fog sor kerülni. Köszönöm. Most megadom a szót a képviselőknek, a szocialisták koordinátora nincs itt, a Renew-tól Martin Howard. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Mandlónak a munkáját Ezen módosítások és a polgári védelmi mechanizmus mögött meghúzódó módosítások indoklása, ez mindenképpen pozitív és jó változásokat vezet be, és a módosításokat üdvözlöm. Egy dolog van azonban, amit úgy tűnik, hogy nem vetnek fel, és ez nagyon komoly dolog, a humanitárius segítségnyújtás, ilyen típusú segítségnyújtás az Unió határain kívül ez az OECD DAC, tehát hivatalos segítségnyújtási program, programját támasztja alá, és a célkitűzés az, hogy Európa szerte elérjük a 0,7%-os fejlesztési támogatást. A probléma azonban az számomra, hogy nem értem, nem látom, hogy ezt a DAC alá lehet-e vonni, vagy össze lehet-e vonni a DAC-kal, vagy, tehát, hogy ezzel a hozzájárulással hozzájárulunk-e a 0,7% számításához, vagy elveszünk belőle és hogyha az oda vezet, hogy elveszünk belőle, akkor ez nem lenne olyan jó, legalábbis a számítások szerint. Szerint Szeretnénk egy módosító javaslatot benyújtani ma az Európai Bizottságtól bizottságot arra kérve, hogy vessék fel ezt a kérdést, tisztázzák ezt a pontot, és nézzük meg, hogy hogyan lehet erre megoldást találni. Talán a később a Concord képviselőit is megkérdezhetjük erről. Köszönöm szépen. Kérdezem a többi frakciót, zöldeket például, hogy szeretnének-e hozzászólni. Igen? Alors, ami a humanitárius segítségnyújtást illeti Európán kívül, eh, ez eh, itt az ONG-k felhívását kell követni. Nigériára szeretnék eh, utalni. Több NGO kérdez, kérte azt, hogy az Európai Unió lépjen föl, segítsen, főleg a konfliktusos zónákban, úgyhogy teljes mértékben aláírom és támogatom azt, amit a jelentéstevő elmondott, és emiatt a zöldek is ezt a módosítást támogatják. Köszönöm szépen. ID, LKR, nem látok jelentkezést, QR részéről sem. Valaki más szeretne hozzászólni, akkor az DJ Echo-nak adom meg a szót a osztályvezetőnek. Köszönöm szépen, jó reggel kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a jelentéstövőnek, Mandl úrnak a beszámolóját. A véleménytervezet pozitívan értékelendő. Ez egy elég technikai módosításnak tűnik, ami a Digi Echo számára azonban fontos, az az, hogy ez a sürgősségi fellépésekbe hogyan igazod, igazodik, vagy illeszkedik a helyszínen. És ami a teljes operatív költségeket illeti, ez, és ezeknek a kalkulálását illeti, ez fontos. Jó lenne, hogyha erről beszéltünk, hogy hogyan van ennek, ezeknek az elszámolása az Európai Unión belül és kívül. Amikor tavaly Mozambikkal kapcsolattal és a sürgősségi orvosi csapatokkal kapcsolatban volt egy vita, a konszenzus kezdett kialakulni a tagállamok között, és ez mindenképpen nagy különbséget tesz majd hiszen jelentős igazgatási költségekről van itt szó és szeretnék visszautalni a képviselők számára arra a témára, hogy ez a mechanizmus az Európai Unión belül marad, a szomszédság politika nagyon nagy figyelmet kap, ahogy ezt tudhatják is az Albánia helyzettel kapcsolatban, ami pedig a legjobb rendelkezésre álló eszközöket illeti a humanitárius segítségnyújtás témáját. Az egész polgári segítségnyújtási mechanizmus mechanizmust úgy használjuk, eh, ahol ez, ennek a legnagyobb értelme van a legjobb szervezés eh, alapján. 400 aktiválásra került sor, tehát nyújtás felkínálása részünkről, amit elfogadtak kívülről, és ennek 66%-a az Európai Unión kívülre ment, és oda is irányult, és el is fogadták. Tehát ez egy fontos szolidaritási tanúságtétel. Az ECO tehát jól működik, a tagállamok között jól működik, főleg olyan tagállamokban, ahol szétválik a polgári védelem és a mm, általában az a humanitárius esetekben alkalmazott védelmi mechanizmus. Az elsődleges és legfontosabb szempont, hogy az emberek biztonságban legyenek, és voltak olyan tapasztalataink, amelyek arra irányultak, hogy ugyanazon csapatok kiküldése mondjuk Kongóba más kihívásokat vet fel, mint másút. Emellett azonban nagyon fontos az, fontos lehet önök számára, hogy milyen hatással lehet az ilyen típusú segítségnyújtás hosszú távon az érintett országban, Mozambikban például. A humanitárius segítségnyújtás, illetve az európai orvosi csapatok, amelyek ezen mechanizmus alapján kerültek kiküldésre, együttműködnek, és persze mindig fölmerül a kérdés, hogy, hogy hogyan adják át a feladatokat, hogyan működnek együtt, ennek tudatában vagyunk. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, hogyha a röviden még kiszól, kitérhetnék az OECD DAC kérdésre. Howitt úr vetette ezt fel. Ez nem egyszerű kérdés. A DAC alá vonhatósággal foglalkozó szakértőknek át fogom adni ezt a kérdést, és megnézzük, hogy mit tudnak erre mondani. A következő MFF eh, esetében az ötös fejezet alá tartozik a polgári védelem, tehát külső és belső aspektusok együtt kerülnek megfontolásra eh, és, és költségvetésbe vitelre, nem úgy, mint most. E, ebből a szempontból nehezebbnek tartom azt, hogy DAK alá lehessen vonni ezt a kérdést. A kérdés az, hogy kié a műveleti válaszadási felelősség ezt lehet dakalávonni, ami pedig egy európai szintű, Európa határain belül folyó felkészülési, előkészületi munkákat illeti, ezt valószínűleg nem lehet dakalávonni, így értelmezem én, de még erre kitérünk. Elnök úr, remélem, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam. Egy dolgot szeretnék még kiemelni. Ugyan az erdőtüzek elleni fellépésben nagyon gyors e, e, felkészülést, előrelépést e, igyekszünk elérni, ezen sokat dolgoztunk most, de itt még nagyon sok potenciál van a sürgősségi orvosi oldalon, amelyel kapcsolatban megállapodtunk a tagállamokkal, hogy erősíteni kell a mentési kapacitásokat, főleg a súlyosan fertőző betegségeket illetően, mint ahogy láttuk korábban az ebola kitöréssel kapcsolatban. Itt ez a világjárvány kifejezetten aktuális téma manapság, és fel kell vetni ennek az Európába bekerülési lehetőségét különböző betegségeknek. Köszönöm szépen. A Martin Howardnak lenne még egy kérdése. Igen, rövid kiegészítő kérdésem lenne. Köszönöm szépen a nagyon pozitív és hasznos válaszát, főleg a dakkal kapcsolatban. Talán a módosításba belevehetnénk olyan metodológiákat, mint a nemzetközi segítségnyújtási átláthatósági mechanizmus. Ez egy technikai ösvény lehet arra, amelynek segítségével meg lehet vizsgálni a e, különböző kiadások DAC támogathatóságát, vagy beszámíthatóságát. Norbert Neuze. Részemről is e, e, mindenképpen gratulálni szeretnék, és köszönetet mondani a magyarázatokért, ami a gyakorlati megvalósítást illeti. Mindenki tudja, hogy a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztés közötti határ nem elég, tehát a határ az áttéphető, átjárható. Most bemutatták a humanitárius költségvetést, ennek ugyanaz a, az összege, mint két éve. Hogyha finanszírozásra kerül a sor, mi a helyzet a DJ-k egymás között hogyan tudják ezt menedzselni, kezelni? Vannak-e technikai problémák a pénzösszegek konkrét elkönyvelésével kapcsolatban? Köszönöm szépen. Szisz Csütevi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a kérdést nem szeretnék úgy tenni, mint hogyha azt gondolnám, hogy én lennék a pénzügyi tranzakciók legnagyobb szakértője, de ezt most konkrétan meg tudom válaszolni. Nem a DG közötti illetékességről van szó, hanem a költségvetési sorok közötti átjárhatóság a kérdés. Egy módosítás, amit már bevettünk, a 1313 -13 per 2013-as jogszabályba, ez egy jogi lehetőség, ami megengedi, lehetővé teszi azt, hogy a polgári védelmi finanszírozott fellépések és a humanitárius fellépéseket kombinálni lehessen. A pénzügyi rendelet külön utal erre, ennek a lehetőségére. Ezt még eddig nem használták, de a tagállamoknak mindenképpen pozitív ez, pozitív lehetőség. Vannak olyanok, például a svédek, akik humanitárius segítségnyújtás alatt már jelezték, hogy ezt a kettős segítségnyújtást alkalmazni szeretnék, vagy ezt a kombinációt alkalmazni szeretnék. Van itt ennek egy bürokratikus eleme, de megvan a lehetőség arra, hogy összekapcsolják az eszközöket, és talán ennél is fontosabb hosszú távon az, hogy van egy olyan pont, amelyben, hogyha mondjuk egy nagy katasztrófa után felépítésre kerül sor, akkor a szomszédsági eszközre és egyéb eszközökre ki lehet térni, ki kell térni, de most egyelőre azon gondolkodunk, hogy a megelőzésre koncentrálunk, a jobb újjáépítésre koncentrálunk. Most Albániával kapcsolatban például a katasztrófa után arra is koncentrálunk, hogy a következő katasztrófát megelőzzük. Köszönöm, megadom a szót a jelentéstevőnek, Lukász Mandelnek, hogy lezárja. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és kíváncsian várom a rinyú módosítását, és ez számomra is új kérdés, és az Európai Bizottsága folytatott egyeztetés is még izgalmasra ígérkezik, februárig van idő módosításokat benyújtani. Elnök, jó, módosítás benyújtásnak határideje ma, Ma 5 óráig lehet benyújtani módosító javaslatokat, és a következő deveülésen februárban beszélünk majd ezekről. Uh, Most pedig folytatjuk a 14-es napi rendi pontunkkal a munkát, vagyis aktuális kihívások a fejlesztési együttműködésben. Tanya Coxot szeretném szeretettel köszönteni a Concord igazgatóját. A Concord az Európai Segítségnyújtás és Fejlesztési Szövetség régi partnere a devének. Eszmecserét tartunk az aktuális kihívásokról a fejlesztési együttműködésben. A DEVE szakbizottság nagyra értékeli az eszmecsere lehetőségeket a civil társadalom képviselőivel, mert így első kézből kapunk tájékoztatást arról, hogy hogy valósulnak meg a terepen a fejlesztési politikáink. Illetve ez egy eszköz arra, hogy a különböző szakpolitikai alternatívákat is fel tudjuk térképezni a jövőre nézve. Továbbá az aktív és szabad civil társadalom előfeltétele is, hogy demokratikusan részt tudjon venni a fejlesztő munkában, illetve a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásában. Tehát szeretettel köszöntjük Önöket, itt és az új parlamentben, illetve az új bizottsággal a háttérben. Tehát ez is hangsúlyozza, hogy a következő évek fejlesztési együttműködése mennyire fontos, illetve izgalmas terület. Ami pedig a legfontosabb ügyeket illeti, ezek 2020-ban még függőben vannak, új finanszírozási keret, illetve a fejlesztési együttműködés 2020 után az NDIC, illetve a posztkotonú eh, megállapodás a kotonú utáni helyzetről <clears throat> és az EU-Afrika stratégia, valamint a különböző kihívások között még felsorolhatnám az éghajlatváltozást, a biológiai sokféleséget, illetve az átvilágítást, az oktatást, az élelmiszerellátási biztonságot, az Afrika stratégiát, civil társadalmat, humanitárius segítségnyújtást a Nexus keretek között. Most ennek fényében adom át a szót Cox asszonynak. Tisztelt elnök úr, tisztelt EP képviselők, hölgyem és uraim, jó napot kívánok! Nagyon örülök, hogy a Concord részéről a fejlesztési együttműködés aktuális kihívásairól tarthatok egy helyzetismertetőt. Hát nem lesz könnyű ezt a gazdag tartalmat a számomra adott 12 percben kifejteni. Talán majd a kérdésekre válaszolva még további részletekkel szolgálhatok. És az egyik fő mondani valom ma az önök számára, hogy az EU saját jól létét befolyásolja, az, hogy globális léptékben a béke, a stabilitás, fenntarthatóság jólét érdekében e, mit tesz. Tehát a cél az, hogy az Unió minden leszakadót felkaroljon és támogasson, senki ne maradjon le. Ezt kell figyelembe venni a fejlesztési politikában is, a különböző nyomásoknak kitett eh, területről lévén szó. És itt talán érthető, hogy miért érdemes egy kis figyelmet szentelni. Annyira gyorsak a változások, hogy a régi rendszerek forradalmi változás előtt állnak, illetve um, az idő futó homokja mindent elsőprő változásokat is hoz számunkra. Ez az országok számára azt jelenti, hogy a globalizálódó környezet új feladatokkal szembesíti őket. És az utóbbi években inkább a fenyegetésekre, biztonsági veszélyekre, az életmódunkat fenyegető veszélyekre, illetve az energiaforrásainkat, a gazdaságainkat fenyegető veszélyekre irányult a figyelem. És ez sehol nem látszik világosabban, mint az EU biztonsági és külpolitikai stratégiájában, mert itt aláhúz, aláhúzva szerepelnek a biztonsági kockázatok. És ez inkább rövid távú, inkább reagáló gondolkodásmód, sokkal inkább, mint szolidaritást tükröző. Ahelyett, hogy egy világképet alkotnánk, amit a jövőben szeretnénk kialakítani, és ehhez tennénk le a magunk is lépései keretében a hozzájárulásunkat. A fejlesztési politikában szeretnénk megoldani, vagy elősegíteni a megoldását ezeknek az úgynevezett fenyegető veszélyeknek. Nézzük meg az ODA területet, hogy úgymond kívül tartsuk a migránsokat. Ne engedjük be őket a határon. És a külső kontextus nyilván befolyásolja ezt a szakpolitikai területet, csak nem szabad hagynunk, hogy eszközési lányuljon, vagy alárendelődjön a Concord, illetve más fejlesztéssel foglalkozó szervezetek is erre hívták fel a figyelmet, de az Egyesült Államok képviselői szintén erről beszélnek. Tehát tartsuk szem előtt, hogy a fejlesztés együttműködés fő célja a szerződésben megfogalmazódik. Fentartható fejlődés, a szegénység csökkentése, ezek a célok és a szerződés 208-as cikke keretében az uniónak arról is gondoskodnia kell, hogy a migráció, a kereskedelem, a mezőgazdaság, a biztonság szakpolitikai területei ne ássák alá a fejlesztési együttműködést, sőt, inkább segítsék elő. Tehát ezek az említett területek támogassák a fejlesztést, és ne fordítva. És ezt kellene szem előtt tartani. A civil társadalom úgy fogalmaz, hogy a fenntartható fejlődés elérése a célunk a segítségnyújtáson keresztül. A fenntartható fejlődés az Unió számára és a Concord számára is kiemelt prioritás, és hoztam magammal a kiadványunkból is, amit itt felmutattam az imént, úgyhogy tudok önöknek adni. Ami a fejlesztési együttműködést illeti, az a 2030-as ütemterv keretében valósulhat meg az Unióval, és a cél, hogy kezeljük a többi szakpolitikai terület által kifejtett nyomást. És remélem, hogy ennek a végrehajtásában, nyomon követésében az önök szakbizottság is aktívan részt vesz majd a jövőben. És mint Említettem az unió saját jólétét és erősen befolyásolja a globális béke, biztonság, illetve jólét jólétnek az alakulása az anyagi jólét értelemben. Tehát a partnerség célja, hogy ezeket a célokat elérjük. Ez annyiban jó, hogy kilépünk a donor kedvezményezett keretből, és azt gondolom, hogy a szavaknál többet mondanak a tettek. Az utóbbi közelmúltbeli EU fellépések fényében aggasztó tevékenység, illetve aggasztó szempont, hogy a partnerség is már lassan szitokszóvá válik. Mert úgy tűnik, hogy a migráció kezelése keretében ez szimbolikus jelentőséget kapott, vagyis, hogy az EU-val együttműködő partnerországok vegyék vissza, fogadják vissza a migránsokat. Vagy pedig a fenntartható szövetség kötés, a különböző partner országokkal a munkahelyteremtés területén. Ezt jelenti. Az előző bizottsági elnök Juncker úr valódi és fair partnerségről beszélt Afrikával, amit ki kell alakítani. Urpilainen asszony küldetés megfogalmazó leveléből azt olvasom ki, hogy a jövőben sokkal inkább a beruházási lehetőségeket keresünk majd ebben a keretben, és Afrikát is így tekintjük. Úgy látjuk Afrikát, mint az európai gazdasági vállalkozások üzleti lehetőségeinek a hazáját. És ez Afrikára nézve azt jelenti, hogy Kína, Brazília, India, Törökország és egy sor másik ország is kemény összegeket ruház be Afrikában hogy ott megerősítse a pozícióit, ezt is figyelembe kell venni. Tehát a bizottságot, az EKS-t, illetve a tagállamokat arra kell emlékeztetnünk, hogy Afrikában öm, sérülékeny államok, komoly kormányzati hiányosságok, illetve óriási szegénység és egyenlőtlenség nehezi a helyzetet, tehát mielőtt Afrika elérné a mi életszínvonalunkat, sok időnek kell meg, e, eltelnie, hosszú lesz az út és a partnerségi megközelítés, a humanitárius eh, fejlesztésre kellene, hogy a hangsúlyt fektesse, ez legyen az előtérben. Első körben ezt valósítsuk meg, és ne a beruházási lehetőségeket keressük. Folyamatosan azt sürgetjük, hogy az EU érdemi párbeszédbe kezdjen az afrikai országokkal, és hallgassa meg a véleményüket, hogy nekik mi a fontos. Például a globális ellátási láncok, az éghajlatváltozás kezelése, és ezután vizsgáljuk meg, hogy az Unió mit tehet a fejlesztés terén, és a civil társadalom itt is, és Afrikában is kult szerepet játszhat ebben. Az, a nemzetközi partnerség szereplői mutassuk meg, hogy igenis kész meghallgatni a valós és tisztességes partnerség keretében. Ezt mi üdvözlendőnek tartjuk. Az utóbbi években a partnerség olyan irányba alakult, hogy a magánszektorra támaszkodik egyre nagyobb léptékben. Néha úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság már-már outsourcingba adja, külső vállalkozásba adja a fejlesztési együttműködést. Nem a magánszektor részvételét ellen, ellenezzük, a fenntartható fejlődés, fejlődés szempontjából ez rendkívül fontos. Viszont szeretnénk, hogyha ez a helyi magánszektorba való beruházást, a helyi vállalkozásokba való befektetés, különösen a nőknek a bevonását jelenteni. Tehát a tisztességes munka lehetőség, az emberi jogok tiszteletben tartása, az ellátási lánc egészében. Ez kellene, hogy érvényesüljön, és reméljük, hogy az e, emberi jogokról, illetve környezetvédelmi átvilágításról, kellő gondosságról szóló uniós jogszabályban ez meg is fogalmazódik majd, és számítok az önök támogatására e téren Folyamatosan EIP, e illetve EFSP plusz aggodalmakat kell, hogy felvessünk, mert a kitűzött célok nem valósultak meg, és a bizottság pedig töretlenül ront előre. Végül, mivel az Unió saját jólétét befolyásolja, a globális eh, béke, fenntarthatóság, jólét ezért azt kellene vizsgálni, hogy az emberek javára és a bolygó javára működő gazdaságok fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A Concord számára ez már régóta fontos, és ennek keretében az egyenlőtlenségekre fektettünk hangsúlyt, hogy senki ne szakadjon le. Az országok és emberek közötti egyenlőtlenség elképesztő szakadékokat mutat fel, és óriási feszültségeket okoz világszerte. Nem kell messzire tekintenünk, Franciaországban a sárga mellényesek tüntetései is felhívják erre a figyelmet. Tehát a jó hír azonban ebben, hogy megoldhatók az egyenlőtlenségek. A bevétel egyenlőtlenségek, vagy jövedelem egyenlőségek egyenetlenségek összekapcsolhatók, még ha nem is az egyetlen formája az igazságtalanságnak, a környezetvédelmi, gazdaság és egyéb problémákkal. Tehát ezekkel kell felvenni a küzdelmet. És a Concord az azt az érvet szeretné elővezetni, hogy definiáljuk újra, határozzuk meg újra, hogy mit jelent a haladás, a progresszió. És ne egyszerűen csak a gazdaság GDP-ben mért növekedésére összpontosítjunk. A GDP-t nem arra találták ki, hogy érdemben mondjon valamit a jól létünkről. A folyamatos növekedés elősegítése okozza az óriási egyenlőtlenségeket és környezeti károkat, amelyeket tapasztalunk. Tehát konkrétan ezt kell célba venni, mindenki jólétét célú kitűzve. Tehát erre kellene a hangsúlyt fektetnünk a következő években. Egy sor alternatívát meg kell vizsgálni, és ezt meg is tettük. Nemrég a tagjainkkal egy jelentést állítottunk össze, amelynek a címe Inequalities Unwrapped, a, az egyenlőtlenségek feltárása, ami a pénzt, a jövedelmet, a vagyoni helyzetet illeti, illetve a globális egyenlőtlenségeket. A, mindenképpen meg kell említenünk az MFF tárgyalásokat, a, a több éves pénzügyi keret összefüggésében célszerű látni ezt a témát és mi támogatjuk a trilógusban az önök álláspontját. Fontos, hogy Európa jót tehessen a világban, és erre legyen forrása. Ez pedig azt jelenti, hogy a keret minimum 10%-a kerül a hatodik fejezetbe, és az éghalatváltozás iránti megnövelt elkötelezettséget fenn kell tartani, illetve az ODA 10%-a a eh, humántőke fejlesztésére kell, hogy fordítódjon. Ami a nemek egyenlőségét illeti, ezt 85%-os program részvételi szinten kell fenntartani, ami az önök álláspontja is, és egy további mérő küszöbértékként a célzott intézkedésekben 20% szerepe. A Concord 28 élet, ország platform és 25 hálózattal 5 társult tagunkkal, több mint 2000 civil szervezetet tömörít világszerte a fejlesztési együttműködés terén. Szorosan tartjuk önökkel az kapcsolatot az együttműködésben, együtt dolgozunk, és szeretnénk, hogyha a globális béke, jólét, fenntarthatóság érdekében dolgozhatnánk közösen. És sok-sok ügyről lehetne még beszélni az említettek mellett, és igen széles a tagságunk, rengeteg szakértőnk van, úgyhogy nagyon szívesen még aktívabban is támogatjuk majd önöket. A kontakt személyeknek a listáját is megtalálják, aki szeretne vigyen magával, és aztán folytatjuk a közös munkát. Köszönöm. So, thank you. Now... Köszönöm szépen, most pedig Megadom a szót a képviselőtársaknak, hogy kérdezhessenek. Elisans a zöldektől. Tessék. Köszönöm szépen, Cox asszony. Nagyon nagyra értékeltem az előadását, és rendkívüli sok témáról beszélhetnénk most, de három konkrét kérdést tennék csak fel. Az első a privát szektor szerepével kapcsolatos. A fejlesztési együttműködést egyre inkább kiszervezik, ahogy ön mondta, privát cégeknek. Az elnökünk mondta tegnap, illetve kérdezte, hogy ha önön múlna, mit tenne, hogy ennek véget vessen. A második kérdés az egyenlőtlenségekről beszélt. A készpénztranszferek érdekelnek különösen a programok vonatkozásában, és a mély szegénység felszámolása, illetve az egyenlőtlenségek csökkentése a társadalmakban globálisan a fejlesztési együttműködés módozatairól érdekelnének az ön gondolatai és az EU e, cash transferjeiről. A harmadik pedig azzal kapcsolatos, hogy hogyan mérjük e, a fejlődést, ugye tipikusan a GDP e, szolgál erre, de nem adekvát, sőt, egyáltalán nem megfelelő eszköz ez. Most már tíz éve van erről szó, de úgy tűnik, hogy semmilyen előrelépés nem történik az alternatív megközelítések előtérbe helyezésével. Mm, pedig nagyon fontos, hogy jól mérjünk, mert amit mérünk, az alakítja azt, amit teszünk. Ez a parlament és a mi szakbizottságunk mit tehetne ön szerint annak érdekében, hogy a fejlődést jobban, megfelelő módon tudjuk mérni? Köszönöm. Köszönöm szépen. Más képviselő nem kéri a szót, úgyhogy akkor én ragadom meg az alkalmat, mert általában nehéz időt kapni. Köszönöm szépen a bevezető előadását, és úgy gondolom, hogy elég egyértelmű volt az ön mondandója. nagyon udvariasan írta le a helyzetet, a különböző politikai célkitűzésekről beszélt, a szakpolitikák következetességéről ejtett szót a fejlesztési együttműködés vonatkozásában. Mm, fogalmazunk világosan, ugye most a klímaváltozás miatt a Green Deal-lel foglalkozunk, nyilván a migráció is fontos kérdés, amit kezelni kell, Természetesen ön látja, hogy ezek a politikai célkitűzések elég nagy kihívást jelentenek a fejlesztési együttműködés és segítségnyújtás szempontjából, és meg kell találni a módját annak, hogy a szakpolitika hatékony lehessen, és az összes politikai cél teljesüljön egyszerre aggasztja önt a klímaváltozás kérdése, illetve az, hogy azt látja, hogy arra összpontosítunk, mi fog történni a, például a szegénység felszámolásával. Kérem, hogy őszintén válaszoljon. Mások, Martin Howard, tessék, köszönöm szépen, és köszönöm a nagyon érdekes bevezetőjét nagyon sok témában. Mm, egyetlen dologra reagálnék a privát szektor szükséges gondossággal való eljárásáról beszélt az emberi jogi és környezeti szempontból egyetértek, hogy a privát szektor nagyon fontos abból a szempontból, hogy a fenntartható fejlesztési célok teljesüljenek. Ugyanakkor van itt egy probléma, ugye, hogyha következetesek akarunk lenni a saját szakpolitikánkban, akkor természetesen az emberi jogokat és a környezetvédelmet fontos tényezőként feltételmentesen kellene megvalósítani egyes fejlesztési törekvések bizonyos érdekek és szerződéses feltételek mentén teljesülnének csak az e- e- e- emberi jogi és fejlesztési szempontokat mindenhol szerepeltetni kellene, akkor is, hogyha nem fejlesztési programról van szó. Ez persze egy dilemma a fejlesztés szempontjait, mennyire lehet előtérbe helyezni, amikor környezetvédelmi és emberjogi szempontok is eh, érvényesülnek. Köszönöm. Rodríguez Ramos asszony kapja meg most a szót a Rényútól. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Nagyon nagyra értékeltem a vízióját az új partnerségi koncepcióval kapcsolatban. Ez a partnerség egyfajta társulásként lenne elképzelhető a fejlesztés érdekében. Kilépne a hagyományos finanszírozó és haszonélvező szerepekből, de azért vannak itt jelentős ellentmondások, amelyeket ön is megemlített, amikor párbeszédről van szó, amikor megállapodásról van szó. Nehézségekbe ütközünk, hiszen gyakran csak intézményekkel vagyunk szemben, méghozzá olyan országok intézményeivel, ahol bizony elég nagy gondok vannak még az alapszabadságjogokkal a társadalomban. Meg kell próbálni bevonni azoknak az országoknak a különböző ö, társadalmi rétegeit, kategóriáit képviselő szervezeteket, akik az egész társadalmat lefedik. Különben torzulni fog a segítségnyújtás a fejlesztéssel foglalkozó szervezetek ezekben az országokban nagyon nehezen tudnak csak működni, a párbeszéd struktúrálásában. Köszönöm, Tanya Coxnak adom most vissza a szót, hogy válaszoljon és zárja le ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon sok érdekes kérdést kaptam, köszönöm szépen őket. A privát szektor szerepéről két nagyon konkrét kérdést kaptam, hogy mit állítanánk le, és miből kellene több. Utaltam erre némiképpen az előadás során. Nyilván, amiből több kellene, az európai privát cégek szűrése, amikor ODA pénzeket adunk nekik. Tehát jobban meggyőződnénk róla, hogy a feltételek teljesülnek-e az emberi jogi és környezetvédelmi normáktól függetlenül, és sokkal többet fektetnénk a helyi privát szektorba, a helyi KKV-k, a helyileg létrejött vállalkozások több helyi munkahelyet hoznak létre, több jövedelmet adnak a helyi lakosságnak, és mindenképpen támogatják támogatni kellene az ő fejlődésüket. Ebből többre lenne szükség. Gondoskodni kellene arról is, hogy a nőkre, a kis gazdaságokra több pénzt szálljunk, mert a családok így tudnak előbbre jutni, illetve a gyermekek, az egészségügyi ellátás így javulhat mi az, amivel fel kellene hagyni a privát szektor vonatkozásában? Persze inkább a másik irányból fogalmaznám meg, és pozitívan mondanám, hogy nagyobb átláthatóságra és elszámoltathatóságra van szükség a privát szektornak adott minden támogatás esetében a kockázatokra, a garanciákra gondolok, bármilyen formában is történik ez. Az el költött pénzeket az emberi jogi, környezetvédelmi és fejlesztési szempontok alapján lehetne csak folyósítani. Nyilvános országonkénti beszámolásra van szükség, és a működés országában kell az adókat befizetni, nem pedig adóparadicsomokba összpontosítva a jövedelmeket ami a készpénztranszferrek egyenlőtlenségét illeti. A civil társadalom úgy gondolja, hogy a készpénztranszferek nagyon nagy értéket jelentenek. Több ciklusa zajlott el le ennek, voltak vitatott próbálkozások, most már egyre inkább elfogadott, hogy ez egy hasznos módja a pénz eljuttatásának oda, ahova el kell jutnia. De azért oda kell arra figyelni, hogyha a a nő, a család fő, akkor jusson el a nőkhöz a pénz. Aztán vannak olyan országok, ahol időnként gyerekek irányítják a háztartást konfliktusos időszakokban, eh, helyzetekben eh, van olyan, hogy eh, a mm, szülők nélkül nőnek fel a gyerekek, és a testvérek egymásról gondoskodnak, esetleg a nagyszülők távoli jelenlétével. El kell érni azt, hogy eljusson a pénz azokhoz, akiknek szükségük van rá ehhez fel kell tenni a helyzetet, és a civil szervezetek ezt el tudják végezni. Hogyan lehet a fejlődést, a haladást mérni? Önnek igaza van, hogy az alternatívák, opciók nem jutatnak előre. Miért? Ez nagyon bonyolult, tehát nem jutottak előre az alternatív mérési módok. A gazdaság az elmúlt 50 évben olyan módon fejlődött, hogy a hatalom kevesek kezében összpontosult. a hatalom nem feltétlenül választott politikusok kezében és képviselőink kezében van, hanem nagyon gyakran cégvezetők kezében. Miért? Azért, mert ki vagyunk szolgáltatva nekik, ők állítják elő a GDP-t, a növekedést, és folyamatosan növekedésre van szükségünk, mert azon keresztül mérjük az úgynevezett sikert. A hatalom, amit felhalmoztak, azt jelenti, hogy nagyon nagy eh, befolyásuk van a politikák alakítására, ezért érdekük a GDP, mint ö, eh, ö, eh, mutató megtartására a méréseknél, és nem érdekeltek abban, hogy más mérőszámokat is figyelembe vegyünk. Ezért változásra van szükség, minden lobbizásnak érdekérvényesítésnek átláthatóbbá kell válnia, ezt nagyon támogatjuk, ugyanakkor gondoskodni kell arról is, hogy a választott politikusok, kormányok tényleg arra tegyék a hangsúlyt, ami fontos, vagyis az emberek jólétére a bolygón. Vannak, léteznek alternatív intézkedések, több tagállam valamilyen fajta jóléti mutatót, indexet alkalmaz az Egyesült Királyság, az OECD, az Európai Bizottság is alkalmaz ilyent, Finnország, Belgium, Svédország, Hollandia, tehát több, több tagállam is dolgozik már ilyenekkel. A gond az, hogy olyan nyomás van a kormányokon, hogy a szakpolitikák alakításában nem ezekre hagyatkoznak. A jólétet mérni tudjuk, vannak ilyen mutatók, az a lényeg, hogy a szakpolitikákat ezek alapján alakítsák megpróbáltam elmagyarázni, hogy mi a mi gondolatmenetünk, de hogyha lesz rá több idő, akkor a részletekbe is belemehetünk majd. Tobé úr, nagyon szépen köszönöm, hogy udvariasnak hívott. Először fordult elő, általában azt szokták mondani, hogy nagy kihívást jelentek, vagy provokatív vagyok. Úgyhogy nagyon jól esett. Teljesen igaza van, a klímaváltozás, a migráció, a Green Deal, igen, egyértelműen nagyon komoly szerepet helyet kezdenek elfoglalni a politikai ágendán, és a környezet rombolás mértékét tekintve helyes is, hogy ez így van, és támogatjuk is, és bízom benne, hogy ez a ház is támogatja ezt a folyamatot. Amit mi kérünk az az, hogy a klímaváltozás elleni pénz lett pénz legyen, friss pénz legyen az elmúlt években, kiegészítő klímafinanszírozást követeltek sokan, de elsőket fülekre talált. Tehát, hogy ugyanabból a pénztárcából adjanak több pénzt azokra a témákra, problémás, mert csak egy bolygónk van, a bolygót meg kell menteni, hogyha nem tudjuk megmenteni, akkor végünk van, és egyre kétségbejtőek a jelentések. Úgy gondolom, hogy érdemes a klímaváltozás ellen költekezni, az egyenlőtlenségek felszámolásával is foglalkozni kell, fenntartható gazdaságokat kell építeni, és ezért kértem, hogy 45%-ot adják meg a klímaváltozás elleni küzdelemre. ugyanakkor a migráció témákra költött pénzek gyakran negatívan kerülnek felhasználásra, nem migrációs csatornákat hoznak létre, hanem ki, kint próbálják tartani a migránsokat. Martin a privát szektor gondossága és a feltételez kötöttség kérdése. Én ezt egy kicsit máshogy látom ez nem feltételez kötöttség, inkább arról van szó, hogy eh, a jogokat, a szabályokat érvényesítjük-e. A törvényekben megfogalmazott normákat tiszteletben kell tartani. Eh, sosem eh, szabadna olyan cégekkel együttműködni, amelyek alá aknázzák a jogokat, a méltó munkakörülményeket, az emberi jogokat, kárt okoznak a környezetnek. A privát szektor szerepvállalóit át kell világítani, hogyha együtt akarunk dolgozni velük, különösen, hogyha ODA pénzeket kapnak, mert az adófizetők pénzét a lehető legjobban kell felhasználnunk, felelősek vagyunk ez iránt hát fenntartható módon lehet csak ezt végezni, erre kell ösztönözni a cégeket, amelyek egyébként nagyon fontosak a fenntartható célok elérésében. Elnézést közbeszólhatok? Köszönöm, elnök úr. Én támogatom azt, amit a vállalatokkal kapcsolatban mondott, de egy tágabb kérdést is feltettem. A fejlesztési együttműködésre nagy nyomás helyeződik az emberi jogok, a környezetvédelmi szempontok nagy hangsúlyt kapnak a rendszerünkben, egyfajta új feltételhez kötöttség nyomást kellene helyezni, hogy a fejlesztési elvek, alapelvek érvényesüljenek. országok pedig azt kérik, hogy ne alkalmazzanak túl sok feltételt. Tehát itt nem csak a magáncégekre gondoltam, hanem szélesebb körben is értettem ezt a feltételhez kötöttséget. Ha jól értem, amit kérdez, itt a költségvetési támogatásokat illeti, ugye? Tehát nem az európai cégek bevonását az ODE kapcsán. Hát ez egy nagyon hosszú időre visszanyúló vita, a civil szervezeteknek is időnként eltér a véleménye erről, őszintén szólva. Mi mindig azt mondtuk, hogyha valaki azért nem ad költségvetési támogatást, mert emberi jogsértések vannak, akkor ennek az a veszélye, hogy az emberek még jobban fognak szenvedni, mert az oktatás, az egészségügyet, stb. nem támogatják eléggé. Tehát nehéz a kettő között választani szerintem jobban nyomon kellene követni, hogy a költségvetési támogatást hogyan használják fel időnként. Ez nem követhető, egy sötét lyukba hullik a pénz. Jó lenne, hogyha az utolsó centig nyomon tudnánk követni a pénzt, és beszámolhatnánk a donoroknak, hogy mire használták azt, de nem ez a helyzet. Az átláthatóság itt hasznos lenne, ugyanakkor veszélyes lenne a feltételez kötöttséget előtérbe helyezni mert lássuk be, hogy nagyon sok emberi jogsértés történik a világban, és sehol a világon nem teljesül mindenkinek minden emberi joga száz százalékban az ENSZ egyezménynek megfelelően. Hát hol húzzuk meg a vonalat? Ez egy nagyon szürke zóna. Tehát ne ettől tegyük függővé a kifizetéseket, inkább más eszközöket használjunk, párbeszédet, partnerséget, vezessük rá az országokat más eszközökkel, hogy az emberi jogokat be kell tartani. Remélem, hogy ezzel válaszoltam a kérdésére. Jó uh, question. <laughs> um, I hope that I understood you. Remélem, jól értettem a kérdését, de hát uh, a jegyzeteim nem annyira világosak. mi a parlamenti képviselőket arra ösztönöznénk, hogy mindenkivel lépjenek párbeszédbe. Minél inkább tudják mutatni a párbeszéd, a, a készségüket más partnerekkel, más parlamentekkel, NGO-kkal, őslakos szervezetekkel, nők szervezeteivel, fogyatékossággal élőkkel, annál jobb. És nagyon fontos, hogy látható legyen az Európai Parlament. Egyre világszerte azt látjuk, hogy a civil társadalom, a kutatók, az újságírók által betöltött hely, tér szűkül. Úgyhogy minél inkább jelen vannak, annál jobb, és annál fontosabb az emberi jogok támogatása. Nagyon fontos meghívni az embereket. Persze a klímaváltozás miatt óvatosnak kihívásnak kell lenni, sok meghívással talán a modern technológiát ki lehet használni, de elengedhetetlen, hogy legyenek tudatában eh, annak, hogy mit csinálnak az emberek a világ másik részén. Ösztönöznöm tehát, ösztönözném tehát önöket erre. Illetve biztosítani kell, hogy az Európai Bizottság és az EKS eh, e és a saját delegációit arra ösztönzi, hogy az újságírókkal, az egyetemi oktatókkal, az, az oktató intézményekkel vegyék föl a szer kapcsolatot, hogy lássuk, hogy hogy merre halad a világ. Amikor a politikák eldöntésére kerül például sor, akkor konzulni kell, az emberjogi, konzultálni kell az emberjogi stratégiák, előkészítés során konzultálni kell, hogy ezek a lehető legjobb információn alapoljanak. Nagyon sok ütemterv van, ezeket ismerik nyilván a civil társadalmakkal való együttműködés érdekében. Ezek azonban nem mindig olyan ezeket nem hajtják végre olyan alapos amit hogy lehetne, esetleg hiányosak a források, illetve arra ösztönözném önöket, hogy egy kicsit nagyobb nyomást helyezzenek intézményekre, delegációkra, hogy egy kicsit többet tegyenek, a civil társadalmat jobban vonják be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy utolsó kérdés, van mégis egy kis időnk, úgyhogy Hildegárnak meg is adom az időt a néppártatól. Elnézést, hogy késtem, de az ön hozzászólása és Tomasz kérdése inspirált végül is ugyan innen nézném én is ezt a dolgot, a környezetvédelem és a fejlesztés összekapcsolását én is fontosnak tartom. Ahogy Thomas mondta, igen, a Green Deal fontos, és a külső dimenzió és a fejlesztési kérdésekre való koncentrálás elengedhetetlen. A kérdésem, hogyha megnézzük az NGO az NGO palettát, látja e azt, hogy a környezetvédelmi NGO-k mondjuk nagyobb hangsúlyt kapnak, vagy paradigmaváltásra kerül sor, az eddigi környezetvédelmi NGO-k a zöld fejlesztés felé fordulnak-e el, van-e elég tudás az önök vélem, az ön véleménye szerint, illetve az ön szervezetében van-e elég tudás ahhoz, hogy szembenézzenek ezekkel az elvárásokkal, hogy ezeket az új, ezt az új pénzt, az új intézkedéseket megfelelően tudják alkalmazni, szétosztani. Ellen, A mikrofont kérünk. a parlamentben azt mondják nekünk, hogy próbáljunk egy kicsit interaktívabban beszélgetni egymással. Most próbálok én is ezt, próbálom ezt megvalós, megvalósítani. Thomas kérdése, Hildegard kérdése, és Martin felszólalása összekapcsolódik az én kérdésemmel. Mi a fejlesztés? láttunk-e a fejlesztés és a környezetvédelem között feszültséget? Az eredeti kérdés erre utalt. Martin ugyanúgy az emberi jogok, a környezetvédelem és a feltételhez kötés kérdése eredetileg ugye a szegénység csökkentését fejlesztésnek tekintettük. Ez nem áll le feszültségben vagy ellentétben a környezetvédelemmel. A fejlesztés ugye a szegénység növelése, a, az egyfőre jutó jövedelem koncepciója. Talán jobb van kellene koncentrálni arra, hogy mit értünk azon, hogy fejlesztés. A fejlesztés az nem csak az egyfőre jutó jövedelem, nem tekinthetjük ezt így, és nem, nincs, nem áll, nem segít nekünk az, hogyha fenntartjuk ezt az ellentmondást a fejünkben, végig kellene tényleg gondolni, hogy hogyan lehetne egy holisztikusabb megközelítést alkalmazni, amely tényleg a fenntartható fejlesztésről szól, eh, egy érem két oldala az emberi jogok és a fenntarthatóság. Mit jelent ez a politikai döntéshozásban? Úgy tűnik számomra, hogy ez még mindig a felszín alatt forr ez a téma. Talán végig kellene ezt gondolni még egyszer Charles Görens. Igen, köszönöm szépen. Én visszatérnék egy kérdés, egy válaszra, amit kaptunk öntől a finanszírozással kapcsolatban a klímaváltozás elleni harc finanszírozásával kapcsolatban teljesen osztom a véleményét, mely szerint további pénzre van szükség, friss pénzre van szükség a klímaváltozás elleni harcban. Ezt a vitát olyan régóta folytatjuk, amióta én itt vagyok ebben a szakbizottságban. Itt ebben a szakbizottságban nagy az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy a amit ön elmondott, az a egyetértünk, és a gyenge láncem az a tagállamok. Minél gazdagabb egy ország, annál visszafogottabb a segítségnyújtásban e, ezen a téren. De hát ez a helyzet megpróbáltunk a következőképpen érvelni. Ahhoz, hogy megállítsuk a klímaváltozást, az új technológiába kell be, beruházni. Az A fejlődő országok számára létrehoztunk egy alapot, hogy a, szükségleteiknek megfeleljünk, és ez az alap, ezt részben olyan pénzzel töltjük fel, amelyet eredetileg fejlesztési segítségnyújtásra szántunk. Felmerül tehát annak a kockázata, hogy az alapokat csak újraosztjuk, eredetileg fejlesztésre szállt pénzeket most azért, hogy a lelkiismeretünket megnyugtassuk, most át irányítjuk. Köszönöm szépen, Miguel, a GUE részéről. Köszönöm szépen. Engem elsősorban az utolsó téma érdekel, amit megvitattunk. A koordinátorok körében is megvitattuk ezt a kérdést. Az envi és a fejlesztés összefüggései. Mindenki az ö, klímáról beszél, az új Green Dealről, a környezetről, illetve arról, hogy mindez hogyan, milyen hatással van a politikára, és ez és arra gondolkodunk, azt fontolgatjuk, hogy ha északon átállunk az ökológiai megtörténik az ökológiai átállás, akkor ennek milyen hatása lesz a délre? Tehát, hogyha éjszakon elektroautókat használunk, stb., ezeket gyakran a délről származó eszközökkel állítják elő. Most ez megint csak az emberi jogok, e, emberi jogok ellen vétők malmára hajtja a vizet részben, és azok malmára, akik a klímaváltozást erősítik. Hogyan tudjuk az ökológiai átállást, a zöld átállást, az energia átállást, az energia igazságosságot vagy méltányosságot megfelelően végrehajtani. Aztán még a fejlesztés is itt van ezt nem csak úgy kell értelmezni, mint a GDP növelése, hanem egyszerűen hogyan tudjuk mm, anticipálni azt, hogy a mi északi fejlődésünk milyen hatással van a délre, akkor plusz még ehhez jönnek az emberjogi jogsértések. Ez egy nagyon érdekes vita, és ez összességében ez egy akár egy meghallgatás témája is lehetne. A különböző bizottságokból kapunk kérdéseket. Az ökológiai kérdést nem lehet elválasztani a, fejlesz, a fejlesztéstől, illetve az emberi jogok elleni fellépést sem. A jelentéstevő elmondta, eh, hogy ez nem működik. Hogyan tudjuk a fejlesztési segítséget ezen ellenőrzés alá bevonni? Ez egy fontos téma Afrikában, főleg a migráció kérdésében, a klímaváltozás kérdésében egy fontos téma ez. Meg kell nézni ezt a témát, és nem szabad csak, arra, csak a fejlesztési segítségnyújtásra koncentrálni, és a fejlesztés ellenőrzésére. Legális utakat kell teremteni azoknak, akik Európába akarnak jönni. A probléma nem oldódik meg azzal, hogy falakat építünk, sőt, csak súlyosbodik. És ez mind összefügg azzal, hogy van-e tisztességes, méltányos válaszunk, vagy autoriter válaszunk van. Ez minden alkalommal felmerül a parlamentben, és azt hiszem, hogy ezzel tényleg foglalkoznunk kell. Ez egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen. González asszony, a szociáldemokratáktól. Köszönöm szépen, Cox asszony, köszönöm szépen, hogy itt van, tisztelt elnök úr. A fontos kérdés az az, hogy a klíma migráció esetében van-e konszenzus? És mi a helyzet a klíma menekültekkel? Itt nem lehet csak a környezetvédelemre koncentrálni. Felmerül a kérdés, hogy ugye akarunk készíteni egy saját kezdeményezésű jelentést, és ebben vannak olyan problémák, amelyek rögtön az elején felmerülnek. Kompetencia. Ez környezetvédelmi kompetencia? Vagy van valami holisztikusabb megközelítés? Hogyan lehet az embereket megvédeni? azokat, akiknek el kell hagyniuk a hazájukat, és egyre többen lesznek ilyenek. Hogyan tudunk védelmi rendszereket létrehozni? Ebben konszenzust kell elérni. Senki nem akarja az egyezményeket megsérteni, senki nem akar ezek mögül kitáncolni, de a Genfi konvenció nagyon fontos. Kérdezem, hogy mit gondol azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene legalább a parlamenti vitát alakítani, hogy egy olyan állásfoglalást fogadhatjunk el, amelyben az Európai Parlament megfelelően kifejti a véleményét. Meg kell védeni, óvni azokat, akik migrációra kényszerülnek. Hogyan tudunk egy védelmi mechanizmust kialakítani? Mi vagyunk a legfontosabb szereplők a világon, nekünk hatékonyan kell Mm, kezelni ezt a kérdést, milyen irányba indulunk el, erről szeretném a véleményét meghallgatni. Köszönöm szépen, Dominik Bild, az idétől. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, mondjam, ön azt mondta néhány percre, néhány perce, hogy a lehető legtöbb emberekkel kapcsolatban lépni az adott országokban. Mi nem régiben itt néhányan Etiópiába látogattunk, ahol találkoztunk sok mindenkivel, az ONG-kkel egy menekült táborba is ellátogattunk, 60-80 ezer ember van ott, hogyha jól emlékszem, és ami a kérdéseket illeti, kormány NGO-któl tettük, e, e, kormánynak, NGO-knak tettünk fel kérdéseket, senki nem tudott válaszolni nekünk. Mindenki azt mondta idehaza aztán, hogy mindenki rettenetesen ledöbbent attól, hogy hogyan mennek a dolgok. Természetesen fel kell venni a kapcsolatot az NGO-kkal, a szervezetekkel, mindenkivel, de ők maguk mondják azt, hogy semmi nem változik. Tíz év múlva visszamegyünk ugyanarra, abban a menekültáborban, és ugyanazokkal a problémákkal nézünk szembe. Hát nem lehet valahogy a kormányokra nyomást gyakorolni, hogy találjanak megoldást, és világosá tenni, hogy ez így nem mehet tovább. A másik dolog, elnézést, egy kicsit késve érkeztem, de mi a helyzet mi a helyzet azzal, hogy a humanitárius segítségnyújtókat megtámadják eh, a terrorista szervezetek? Ezt a kérdést feltettem, azt mondták, hogy eh, igen, hát eh, tud, tudnak erről, van, a pénznek egy részét a védelemre kell fordítani, de egyébként meg, hát ez még mindig csak jobb, mint hogyha senki nem segítene ezeknek az embereknek. Az önök programjában erre kitérnek-e? Köszönöm. Thank you, and I... Köszönöm szépen. Most Tanya Coxnak adom vissza a szót, hogy a további kérdésekre is adjon választ. Illetve talán a korábban megkezdett beszélgetést is lehet majd folytatni ennek keretében. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a kérdéseket. Ugye sok éve vagyok már itt, több mint 15 éve Brüsszelben, és nem sokszor tapasztaltam ennyire aktív eszmecserét, ez az egyik ilyen alkalom olyan sokféle kérdés, téma és ennek az összefüggései merültek fel. Tehát én ennek nagyon örülök, és köszönöm, hogy ennek teret adtak. Nem tudom, hogy sikerül-e minden egyes kérdésre és észrevételre választ adnom, mert ez, ahogy hallhattuk is, egyfajta hosszabb beszélgetést alakíthatna ki tulajdonképpen, hogy hová kerül a pénz a korlátozott forrásokból, az egyre komolyabb feszültségforrás. És egyetértek Görensz úr észrevételével, hogy a tagállamoktól egyszerűen nem kapunk több pénzt, mert nem tapasztaljuk a hajlandóságot ezt több alkalommal. Én is láttam. Ugyanakkor sok billió euróval vagy dollárral szanáljuk a bankokat, vagy amikor kohéziós alapot hozunk létre, hogy Európában igazságos legyen az átmenet, akkor arra is sikerül megtalálni a, a pénzeket millió milliárd számra. Tehát biztos, hogy megvan a pénzügyi háttér, és ezt kellene kihasználni. Ha Concord feltett szándéka, hogy nyomás alatt tartja a tagállamokat, és majd meglátjuk, hogy mi jön ki e, e, ebből a nyomásból. Ahogy önök is a maguk területén lefolytatott beszélgetésekben a Concord is kiemelten kezeli az éghalatváltozást, de mi nem vagyunk ennek a szakértője. És ezért a zöld tízes körben keressük a partnereket. A WWF például az egyik partnerünk, és tőlük is igénybe veszünk szakértelmet, illetve az üzeneteiket is osztjuk. És a legjövedelmezőbb módja, ha úgy tetszik, ennek az együttműködésnek, hogy kölcsönösen támogatjuk egymást, és együtt dolgozunk. A feszültségek közöttünk nem kívánatosak, ebben a, a feszült helyzetben senki nem tudna nyerni, mi pedig nyertes-nyertes partnerségekben gondolkodunk. Ez a szövetségesi együttműködésnek a következménye lehet. Én úgy látom, hogy amikor a fejlesztésben, a környezetvédelemben együttműködünk, akkor kerülni kell a bináris, egyszerű, fekete-fehér elképzeléseket, mert az alapképletet mindjárt felborítja a migráció, mert olyan összefüggések tárolnak fel a háttérben. Kereskedelem, biztonság, mezőgazdaság, minden össze-vissza kapcsolódik minden mással, és éppen ez a szépsége a fenntartató fejlesztési politika koherenciájának, koherenciájának. Mert hogyha egy irányba dolgozunk, azonos célokkal, minden intézmény részéről, akkor a fejlesztési célokat el tudjuk érni, és teljesen igazuk van, hogy nem egyszerűen csak a szegénység csökkentése a cél. Volt egy erőteljes kampány néhány éve a szegénység csökkentésére, de azóta ettől eltávolodtunk, tehát a fenntartható fejlődés, illetve az emberi jogok érvényesítése a gyakorlatban lebeg a szemünk előtt és ennek a záloga pedig egy progresszív gazdaság egy haladó gazdasági működés, ami az emberek jólétéért működik világméretekben. Ez a kritikus megfontolás, illetve az a láncszem, ami erősítendő a politikai rendszerben. Amikor Miguel arról beszélt, hogy különböző technológiák, a déli termelés és így tovább, hozzátenném a hulladék kérdését is ehhez Erről sem beszélünk eleget ugyanis, és hihetetlen léptékű problémáról van szó. Az európai országok nagyon sokszor egyszerűen exportálják a veszélyes és nem veszélyes hulladékaikat, meg sem különböztetve ezeket a déli partnerországokba. Hallottam egy elképesztő történetet, nem néztem utána a hátterének, de egy kolléga éppen tegnap mesélte, hogy állítólag Malajzia nemrégiben egy tagállamnak, amit most nem fogok megnevezni, több kamionnyi hulladékot küldött vissza, illetve több tartányi, úgy konténernyi hulladékot. Azzal az üzenettel, hogy bocs, mi a továbbiakban nem leszünk a szemétdombotok. Úgyhogy utána kell néznem, de ez, ez egy nagyon szép, szívet melengető történet. Aztán, ami a migráció összefüggését illeti, az, illetve az éghajlati menekültek ügyével való kapcsolatát, és nagyon örülök, hogy elhangzott ez az észrevétel, és a parlamenttel nagyon szívesen folytatom a párbeszédet erről. Ez valószínűleg nem csak a devét érinti, hanem az éghajlat, illetve a környezet révén ez gondolkodom, hogy melyik az a másik szakbizottság, tehát nem a tanács, hanem hogy melyik foglalkozik humanitárius segítségnyújtása. A, az a deve. A, ja, tényleg az a deve? Akkor elnézést. Akkor a, a szede. Erre gondoltam. Tehát a, a szedével is ki kellene építeni a kapcsolatokat, abban az értelemben, hogy legyen szó konfliktusról, éghalatváltozásról, akik emiatt menekülnek. Ez egy önerősítő ördögi kör. Tehát minél nagyobb az egyik probléma, annál többen menekülnek, és ezzel súlyosbodik a probléma. Tehát a devén kívüli párbeszéd is erősítendő. Your question around... Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy hogyan tudunk segíteni a menekültek helyzetén, és aztán a humanitárius segítséget nyújtókkal foglalkozott, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt a fontos munkát kiemelte, illetve ezek az emberek nagyon értékesek, és el kell érnünk azokat a szervezeteket, amelyek támogatást nyújtanak a lakosság széles körének, a minden típusú csoportjának. Vannak olyan kollégák, akik jobban értenek az adókérdésekhez a humanitárius segítők esetében. A Voice hálózat ennek a szervezetnek a neve, és a humanitárius segítségnyújtók adózási kérdéseiről ők rendelkeznek szakértelemmel, majd átadom nekik, illetve összehozom önöket, hogyha egyetértenek. Elnök, köszönöm szépen nagyszerű eszmecserét folytathattunk itt a szakbizottság aktív részvételével, és folytatjuk majd a jövőben ezt a beszélgetést, úgyhogy köszönöm szépen az aktív részvételt és hozzászólásokat. Köszönöm. Még egy ügyrendi kérdést vetnék fel. Mikrofonon kívül. Elment az elnöki mikrofon. Uh, we go then to the next point. Rátérünk a következő napi rendi pontra. A kérdések ideje következnek, kérdéseket nem kaptunk. Az egyebek napi rendi pont az utolsó. Van-e az egyebek keretében bármi? bizottsági elnökként az egyebek között én vetném fel, kicsit szomorú, egy személyes téma ez. Nagyon furcsa, ahogy hallom, hogy Mártin és Eli Mind a kettőtök számára ez az utolsó szakbizottsági ülés. És szeretném elmondani, hogy nagyon nagyra értékeltem a munkátokat, illetve ezt sok kolléga nevében mondhatom, tehát a, a nagyon jó szempontokat hoztatok aktívan a szakbizottságba, a frakcióitok részéről. Hiányozni fogtok, hiányozni fognak, és szélesebb értelemben nem is tudom, hogy fogalmazhatom ezt meg. Ugye a legközelebbi szomszédos országról van szó, és hát jó szomszédok maradunk nyilván. Személyesen is hiányoztok, majd itt a parlamentben, a munkánkban is hiányozni fogtok, fognak. De nyilván más összefüggésben találkozunk majd, úgyhogy kapcsol, tartjuk a kapcsolatot. Mártin eh, elsőként, és aztán Eli. Tobe úr, köszönöm szépen, és valóban furcsa is, szomorú is és tényleg ez a deve utolsó ülése számunkra. Köszönjük az ön elnöki munkáját, a támogatását, illetve a titkárságnak is szeretném megköszönni a nagyon kemény munkát, illetve a tanácsadóinknak és eh, Krisztinának, illetve a többi támogató eh, szakértőnek is, és meg kell mondjam, hogy a nemzeti parlamentjeinkhez képest is sokkal átfogóbb és jobban kidolgozott európai parlamenti eljárás rend adta itt a hátteret a munkánkhoz. És a kollégámnak is szeretném Szarájának megköszönni a támogatást, illetve Gőrenc úrnak köszönöm azt az óriási hozzáértést, amit sok, sok, sok évig um, élvezhettem. És sokszor nem mondunk megfelelően köszönetet még egy másik munkatársi csoportnak, a tolmácsoknak, akik itt elképesztő munkát végeznek, és sokszor nem is szembesülünk azzal, hogy a politikusoknál is mennyivel ékeszólóban tudnak fogalmazni. Úgyhogy köszönjük szépen nekik, és, és, és önnek is, Tobe úr. Eli. Eli. Én röviden, de a szívem mélyéről szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a képviselőknek, a titkársági dolgozóknak, a személyzet tagjainak. Nagyon szépen köszönöm a munkájukat. A nemzetközi fejlesztésben folytatom a munkát, és remélem, hogy útjaink újra és újra találkoznak majd, úgyhogy rengeteg a munka, tehát találkozni fogunk. És végül azzal zárnám, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos utolsó parlamenti ténykedésem a mai ebéd témakör lesz, egy, egy esemény a készpénztranszferekről. Tehát aki eljön, és szeretettel várunk mindenkit, kap egy ingyen ebédet, és ugye európai polgárokként, akik az Egyesült Királyságban dolgoznak, illetve többféle összefüggésben találkozhatunk meg, és mindenkinek nagyon köszönöm, köszönöm elnök úr. Uh, item 17, next meeting. 17-es napirendi pontunk következő ülés, február 17, 3 órától 18.30-ig, um, és aztán a következő napon 9 órától.